sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Akkor a szavazatmagyarázatok szakaszhoz értünk. Mindenkit arra kérek, hogyha el akarja hagyni a termet, akkor azt halkan tegye és gyorsan meg, hogy amíg felszólalni kívánókat eh, meghallgathassuk. Kedves kollégák, próbáljanak gyorsan kivonulni, hogy a többiek hozzászólását hallhassuk. Akkor a szavazatmagyarázatokra térjünk rá. Az első hozzászóló a a 106 G-os cikk értelmében a haszonjárművek és személyautók kibocsátásával kapcsolatos kibocsátásával kapcsolatos kifogásról Bencen kollega szól hozzá. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Én azért szavaztam nemmel az új szabályok elfogadására, amelyről megállapodott a, tagá- a bizottság és a tagállamok, mert fontosnak tartom azt, hogy a kibocsátást valós körülmények között, ne pedig laboratóriumi körülmények között mérjék. Hogyha ez így maradna, akkor jogi vákum marad, és a tesztek nem megfelelőek lenne. Olyan ez, mint hogyha egy üveg alatt lévő autóval utaznánk, tehát ne adjunk az autó, autóiparnak egy kitöltetlen csekket. Az új tesztelési módszerekhez azonban hozzá kell igazodnia az ágazatnak, és az Európai Parlament igen ambíciózus módon próbálja korlátozni a kibocsátásokat. Minden eszközt meghat, meg felhasználtunk, ami rendelkezésünkre állt a bizottság. Éves áttekintést eh, ígért, és eh, azt, hogy csökkenteni fogja 2017-re a határértékeket. Köszönöm. Marke de, de Mészmáker a következő, szintén egy percünk. Köszönöm szépen. Az autó kibocsátása különösen káros az egészségre. A környezeti teljesítményindex az amerikai Yale és kolumbiai egyetemek mérése szerint különösen Belgiumban magas a levegőszennyezettség a finomanyagok kibocsátása terén. A flamand kormány erőfeszítéseket tesz a probléma megoldására, zöldíti az artókat, Antwerpenben alacsony emissziós zónát vezettek be, de európai lépésekre van szükség, mert a szigorú EU jogszabálya a károsanyag kibocsátás korlátozására a gyakorlatban javítást kell, hogy eredményezzen. A gyakorlati tesztek az autók valós kibocsátását kell ehhez azonban mérni. Ezeket a teszteket minél hamarabb be kell vezetni, és az Euró 6 normához való kapcsolásuk azonban elfogadhatatlan. Jobb összhangra van szükség olyanra, amely műszaki értelemben is tartható. A 80 mg nitrogén kibocsátást tartani kell. Ez egy olyan innováció, amelyet muszáj tartanunk, és éppen ezért támogattam a javaslatot. Köszönöm szépen. Hannan úr, egy percben. Thank you, Madam Speaker. Every... Köszönöm, elnök asszony. Mindenki tudja, hogy a Volkswagen kibocsátási botrány katasztrofálisan hatott eh, az autóiparra, de azt hiszem alulbecsüljük azt, hogy eh, mekkora kárt okozott ez az Európai Uniónak. Több ezren haltak meg szükségtelenül egy eh, olyan politika következményeként, amelyet az Európai Unióban a vállalati lobby vezetett be. Az EU miért támogatta a dízelt egyedüliként a világon? Ez mindig is a kevésbé tiszta opció volt. Az Amerikai Egyesült Államok és Japán mindig is a hibrid és elektronikus, elektromos autókat támogatta, de mi mégis egy olyan üzemanyag mellett tettünk le a voksunkat, amely 22-szer annyi szennyezőanyagot és részecskét bocsát ki. Nem tudjuk hányan haltak meg ezért, ugyanis a halál oka valójában rák volt, vagy szívleállás, nem közvetlenül köthető az üzemanyaghoz, de ez része annak a vállalati lobbinak, amely Brüsszelben fejlődött ki, és ebben mindannyian cinkosok vagyunk. Köszönöm. Markus szintén egy Köszönöm szépen, elnök asszony. Ritkán fordul elő, hogy olyan riasztó hangokat hallok, mint az előttem szólótól. A bizottság javaslatát megszavaztam azért, mert a személyautó kibocsátásokra vonatkozó javaslatot a bizottság nagyon hamar adta át. Ez a javaslat az ágazatnak, beszállítóknak elfogadható, még ha fáj is, de megvalósítható. Azért szavaztam a Környezeti Szakbizottság javaslata ellen, ami a jobb majd túzok, mint jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok alapján, mert úgy gondolom, hogy a környezet számára a jelenlegi tervek az ellenkezőjét hozzák. A parlament többsége felelősséget viseltet az ágazat, a, parlament, a környezet és a munkavállalók iránt. Köszönöm. Köszönöm is azt is, hogy az időt tartotta. Javier Benito Zilaga egy percben. Köszönöm, elnök asszony támogatólag szavaztunk azért, hogy megakadályozzuk, hogy a kibocsátási sztenderdek csökkenjenek. Az irányelvek és a törvények az embereket, nem pedig a cégeket kell, hogy védjék. A Volkswagen botrány után elmondhatjuk, hogy ez az európai autóipart is befolyásolta, és ezek a törvények ugyanazokat védik, akik éveken át profitáltak ebből. Az ágazat fenntarthatóságához szükséges ezen változtatni, a munkahelyek védelme és a polgárok egészségének megőrzése is fontos. Európában évente 500 ezeren halnak meg az üzemanyagok által kibocsátott anyagok miatt. A, az autóipar lehetne a jövőben hosszú távon környezetbarát és fenntartható is. A cégeknek is a közös érdekünket kell mostantól figyelembe venni. Köszönöm. José Blanco López, szintén egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A nitrogén kibocsátás ötszörösen megengedetnek. Én szeretném, ha a bizottság és a tanács ambiciózusabbak lennének. Meg kellene próbálni másképp tenni ezt, ugyanis enélkül növekszik majd a kibocsátás, csökken a jogbiztonság, és ez káros lesz az egészségre. Ezzel a döntéssel a kibocsátások több mint felével csökkennek, és Európa lesz az egyetlen olyan régió a világon, amelynek, ahol ez valóban számít a közlekedésben. Most olyan helyzetbe juthatunk, hogy meg tudjuk védeni a környezetet, az egészséget, garanciákat adni a fogyasztóknak és a felhasználóknak, és ösztönözni a beruházást és a foglalkoztatást az autóiparban. Ez az ipar nagyon fontos az olyan országok számára is, mint Spanyolország. Köszönöm. Jerzy Poszpisil, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a kifogás ellen szavaztam, mert úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt szabályok, amelyek 2017-től lépnének hatályba, szilárd alapot teremtenek a vezetési körülmények között végzett teszteléshez. Ugyanaz a helyzet a cseh köztársaságban, mint Európa egészében. Nagyon fontos az autóipar, több tízezer cseh állampolgárnak ad munkát egyértelmű szabályokat szeretnénk, amelyek az autóipar egészére vonatkoznak. Hogy áttekinthető és stabil keret alakuljon ki az autók kibocsátásával kapcsolatos elvárásokra. És ezért szavaztam a módosítás mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stefania Torres Latinos. Muchas gracias. Hemos votado a favor. Köszönöm szépen. Én támogatom ezt a kifogást, ugyanis a legelviselhetetlenebb az, hogy a bizottság anélkül dönt, hogy a parlamenttel konzultált volna, és ismét kockázatot vezet be. A nitrogéndioxid határának megkétszerezése elfogadhatatlan. Az autóipar multinacionális cégek ezt akarják. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a bizottság is tudott arról, hogy miket, mit, mit tesznek az autógyártók, és hallgatott erről. És így soha nem látott szintre emelkedett a kibocsátás. Támogatni kell erősíteni a demokratikus kontrollt és az átláthatóságot. Ez azért fontos, mert a következő generációk egészsége és a bolygónk jövője is fontos számunkra. Köszönöm. Yeah. Köszönöm. Hanno Takula, egy arvoisa puhemies. Köszönöm Nagyon fontos, hogy felhívjuk erre a kérdésre a figyelmet. Európában el kell élnünk a megfelelő kibocsátási szinteket, és az egész autóiparra kötelezően kell, hogy ezt megtegyük. A környezet védelme érdekében minden autógyárat azonos vállalásokra kell követ, kötelezni, és ezért elfogadhatónak találom a bizottság javaslatát. Azt gondolom, hogy ezt meg kell valósítani. Európában az autógyártás versenyképessége forog kockán, illetve az iparunk helyzete azt követeli, hogy egységes szabályokhoz ragaszkodjunk világméretekben. Globális kereskedelem érvényesül manapság, tehát ezért is van szükség egységes szabályokra az egész Földön. Így tudjuk védeni a környezetet. Köszönöm. Nicola Caputo, egy percem. Grazie, Presidente. Ho votato a favore dell'obiezione sull'accordo sui nuovi limiti. Köszönöm szépen. Az új kibocsátási értékek eh, ügyében én támogattam a kifogást. Szerintem a Volkswagen botrány nyomán és a párizsi megállapodást követően az Európai Parlamentnek határozott üzenetet kell közvetíteni a fenntartható gépjárműgyártás területén. Nem tudjuk elfogadni a 2007-ben megszavazott határértékek fölé emelést. Az európai polgárok érdekeit ez szolgálja, és nem az iparral kell foglalkoznunk, hanem a polgárok egészségével. Smog van a városokban, egészségre káros anyagok károsítják a polgárok egészségét, és ez óriási egészségügyi költséget jelent. Köszönöm szépen, Balcó úr, egy percben. Köszönöm a szót. Az elmúlt évtizedekben végbevett pozitív változás ellenére a légszennyezés mértéke egy aggodalmat keltő kérdés az idő előtti elhalálozások száma akár 400 ezerre is tehető a two thousand and fifteen őszén napvilágra került problémák azt mutatták hogy a gépjárműiparban nem tartják be a jogszabályt. a volkswagen botrány bizonytotta hogy valós körülmények közötti tesztelésre van szükség. a bizottság végrehajtási rendelete nem alkalmas a kitűzött környezetvédelmi cél elérésére. a javaslat elfogadása azt eredményezte hogy akár two thousand and twenty ig az előrt kvánatos kibocsátási értéket akár kétszeresen is túlléphetik. mindezért az európai bizottság javaslatát elutastó parlamenti határozatot támogattam. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. egy Köszönöm szépen, Köszönöm én a kifogás ellen szavaztam, és örülök annak, hogy a kifogást elutasította az Európai Parlament. Mert ez azt jelenti, hogy a bizottsági rendelet bevezetésre kerülhet, végre lehet hajtani, és a szigorú határérték alkalmazandó lesz. ezek a határértékek valóban szigorúak az autóipar számára. És szerintem az a fontos, hogy valós körülmények között teszteljék az autókat. valós közlekedési feltételek között, mert ez lehetőséget teremt az autógyártók számára, hogy a dízelmotorokat továbbfejleszék, és ez szolgálja a felhasználók érdekeit is a mérési rendszer átalakítása jó irányba tett lépés, és egyetértek ezzel a javasolt megoldással. Köszönöm szépen. Sean Kellynek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EPP frakcióban sokat tárgyaltunk erről a jelentésről, és úgy gondoljuk, hogy a bizottság munkája elegendő volt, elfogadjuk a javaslatot, elegedő, eleg, elégedetek vagyunk vele, és hogyha követjük a bizottság által határozott kurzust, akkor biztos, hogy jobb eredményekre jutott. Nagyon örülünk annak, hogy a vázolt keretek az automat, a tagállamok automatizációs folyamatát felgyorsítják, és független el, el, teszteljárásokat tesznek lehetővé. A műszaki szolgálatok fejlesztésével alátámaszthatjuk a követelmények teljesíthetőségét. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. A Vivian Redding jelentéshez való hozzászólások köz, következnek a szolgáltatás kereskedelmi megállapodás a Darling kolléganő először. Köszönöm szépen. A tárgyalásokra vonatkozó határozatunkkal felszólítjuk a bizottságot, hogy váltson kurzust a tárgyalásokon. Nem a a megállapodást hagyjuk jóvá. A mindenféle a megállapodásnak az a célja, hogy segítse, ne pedig gyengítse a globális kereskedelem szolgáltatás kereskedelmet ne gyengítse azt. Az Európai Unióban a polgároknak hangja van, és ebben a demokratikusan megválasztott parlamentben ezt a hangot arra használjuk, hogy felelősséggel éljünk és gyakoroljuk a hatalmunkat. Bizonyos képviselők úgy választottak, hogy felelőtlenül egyszerűen a sajtó megjelenésért megszavazták ezt. Úgy gondolom, hogy ez egy rossz hozzáállás, ki kell álljunk a tisztességes kereskedelem mellett, vállalni a felelősségünket a házban. Köszönöm. Köszönöm. Eleonora Leforenza, egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakció egészéhez hasonlóan én ennek az állásfoglalást Nak ellene szavaztam, abból az alapvető okból, hogy a TISA megállapodás olyan piaci változásokat okozna, és olyan szolgáltatás kereskedelmet veszélyeztetne, mint mondjuk az egészségügyi szolgáltatások, vagy a az oktatás területe. És azt gondolom, hogy demokratikusan kell felügyelnünk ezt a területet, mert az unió szempontjából ez kiemelt fontosságú. A TISA megállapodás deregulációhoz vezethet, illetve az állampolgárok szuverenitása sérül. Nem fogják őket tájékoztatni a szolgáltatások helyzetéről. Elvonják a döntésük jogát, a TTIP ellen szavaztunk, a TISA ellen is szavaztunk sok millió európai polgár nevében köszönöm. Köszönöm még egyszer Hennen úrnak, adom meg egy percre a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. A brit népszavazás kapcsán gyakran elhangzik, hogy a szolgáltatások miatt szükséges az uniós tagság. És ugyanakkor a tisztességes megállapodás a szolgáltatásokról a WTO 22 további tagját, Ausztráliát, Koreát, Perut és egyebeket is bevon ebbe a körbe. Norvégia és Svájc külön képviselteti magát a WTO tárgyalásokban, az Egyesült Királyság és a többi EU tagállam viszont 1.28 részben képviselteti magát az Európai Bizottságon keresztül. A szolgáltatási ágazat alapvető érdekünk, és szerintem hátrányban vagyunk ebben a helyzetben. Sokkal jobb lenne az egész világ számára, hogyha újra megtalálnánk a kereskedelmi tengerjáró ország szerepünket világszerte. Köszönöm szépen. Monika Makovály asszony, egy percem. Köszönöm szépen. Ma én az Európai Parlament ajánlására szavaztam a TISZA megállapodással kapcsolatban. Ugyanis ez egy történelmileg egyedi megállapodás mind a kiterjedését, mind pedig a mélységét és az által tárgyalt kérdéseket illeti. Világszerte minden ország és az Európai Unió is részese lehet ennek. Ez arra kéri a bizottságot, hogy nyissa meg a kaput az Európai Uniós cégek előtt, ugyanakkor azt is javasolja, hogy lehetővé kellene tenni ezeknek a cégeknek, hogy bejussanak a közbeszerzésekbe, a távközlési piacokra, és ugyanakkor lehetővé kellene tenni a legjobb szakemberek számára, hogy az Európai Unión kívül dolgozhassanak. A bürokrácia csökkentése szintén része ennek a javaslatnak, de természetesen minden tagállamnak a saját belépését is biztosítania kell a szolgáltatási piacon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Begin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A TISA megállapodás egy bomba. A Wikileaksnek köszönhetően betekinthetünk néhány dokumentumba, de már amit ebből látunk, az is az egészségügyi rendszer végét jelenti, és nagyon sok más eh, rossz meglepetés vár majd még ránk, eh, ezt már most tudjuk. Mindent megtettünk, eh, hogy módosítsuk a szöveget. A Csinkvesztelle mozgalom nem mond igent a tárgyalásokhoz, hanem a tárgyalóknak mandátumot akar adni egyértelmű jelzéssel, a szolgáltatásokat nem a az állami szolgáltatásokat nem szabad bántani, nem szabad privatizálni, és a polgár kell, hogy a középpontban álljon. Nem tökéletes ez a, a megállapodás, de nem akarunk biankocseket kiadni a, tárgyalás, a tárgyalófeleknek. Az állampolgárok érdeke a legfontosabb. Köszönöm szépen, Hanna Takula egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emlékszem arra, hogy a tiza megállapodás a GATT megállapodásokat tekinti át, az elkereskedelem átalakítását és áttekintését tartalmazza, de abban nem szerepelnek a közszolgáltatások. A tagállamok sagát maguk határozhatják meg, hogy mit tekintenek közszolgáltatásnak, és az oktatás egészségügyet egyértelműen kihagyhatják a megállapodásból. elhangzott az is, Chile, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Norvégia, Svájc, és sok más, összesen 22 számukra nagyon fontos or- országgal tárgyalunk, ami nagyon jó, hiszen ezek az országok eleve ke- természetes kereskedelmi partnereink. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Európai Unió a legnagyobb szolgáltató a világon, és hiszek abban, hogy ezzel a gazdasági növekedés foglalkoztatást ösztönözhetjük, és ha jól tudom, akkor a parlament is ezt a növekedést akarja Európában. Ez egy lehetőség arra, hogy eljárjunk ennek érdekében, és biztos vagyok abban, hogy jó megoldás. Köszönöm szépen Takula úrnak, és sajnálom, hogy félbe vágtam a mondandóját, de de túl későn indítottam el az órát, ne haragudjon, bocsásson meg. Nos, a következő hozzászóló Nikola Caputo, egy percben. Grazie, Presidente. Ho votato a Köszönöm, elnök asszony. Én mellette szavaztam ennek a jelentésnek, ugyanis azt gondolom, hogy a TISZA egy lehetőség az európai pozíció megerősítésére a legnagyobb szolgáltatás exportőrként a világon mivel a munkaerő 70%-át itt foglalkoztatjuk, és 40%-ban járul ez hozzá az árukhoz is Európában. Ez ösztönözheti a munkahelyteremtést Európában, és a KKV-knak is segíthet ebben az ágazatban. A stratégiai fontosságú keretmegállapodás olyan piacokat érint, mint például a digitális gazdaság, a mobilitás, a pénzügyi és logisztikai szolgáltatások, ezért a TISA egy jellegéből adódóan több oldalú megállapodás. Az általános elvek alkalmazása révén ez a WTO kontextusában is több oldalúvá válhat, és szerintem ez nagyon fontos a sikeres tárgyalások érdekében. Ezen kívül fel kell fedezni a piacok eddig kiaknázatlan potenciáját is, és ez szociális és környezeti dömpinggel is járhat, és hatással lehet a közösségre. Köszönöm szépen, Andrész Manikin szintén egy percben. Kedves kollégák, a TISZA megállapodás egy globális megegyezés a liberalizációról szól különböző területeken. Közlekedés, banki szektor és más ágazatokban. Az Európai Unió és az Egyesült Államok mind a ketten támogatják ezt a megállapodást. És ennek le kell fednie olyan ö, nagyszámú embert, ahogy csak ez lehetséges, és elvben ez pozitívan befolyásolja majd a fejlesztést is. Szeretném itt kiemelni, hogy mennyire szükséges az audiovizuális és kulturális szolgáltatások kizárása ebből a megállapodásból, annak érdekében, hogy megőrizhessük a kulturális örökségünket az EU-s országokban. És nagyon pozitívan tekintek a megállapodásra. A nächste Redner ist Herr Zsoltán Balczó, eine Minute. Köszönöm a <clears throat> A jelentés a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével kapcsolatos többoldalú megállapodásról szól. ez a megállapodás veszélyezteti a szolgáltatásokra vonatkozó uniós normákat és munkahelyeket az uniós polgároknak nyújtott közszolgáltatásokat és a tagállamoknak a szabályozáshoz való jogát. ezért ezt a globalizáció irányába tett újabb lépést egyértelműen elutastottam. az unió vezetésének nem az a feladata hogy a multinacionális vállalatoknak újabb piacokat nyisson részben a fejlődő országok részben a gyengébb uniós tagországok kárára hanem éppen az hogy megvédje az unió állampolgárait és munkahelyeit a fejlődőket pedig abban segtse hogy maguk termeljék meg szükségleteiket és szolgáltatásaikat és ne özönöljék el európát. emiatt elutastottam a javaslatot. köszönöm. Köszönöm, Tanislav egy perc. Köszönöm szépen, Lenyűgöz, hogy a kollégáim közül néhányan egy percben elmondják, amit akarnak, és utána elmennek, annélkül, hogy bármit is megtudnának. Ha a határok közé, közé köré húzott falak a GDP-t növelnék, ahogy az előttem szóló szólt és mondta, akkor nagyon furcsa eredménye lenne. A kereskedelmi szolgáltatások liberalizálása határozottan növeli a foglalkoztatást, és az kell, hogy legyen a cél, hogy tovább liberalizáljunk. Ami fontos, az az a szolgáltatásoknál, a közérdekű szolgáltatásoknál, hogy ezt is bevegyük a csomagba. Úgy, hogy közben védhetjük. Számomra az volt a legfontosabb, hogy az önkormányzatok és együttműködéseik semmiféle megkülönböztetést nem kell, hogy elszenvedjenek. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó pedig, mint először, Sean Kelly egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy megszavazhattam ezt a jelentést a kollégáimhoz hasonlóan, hiszen összesen 535-en, 5-en igen nagy, 531-en igen nagy többséggel szavaztuk meg. A kollega Reding, aki az el, asszony az előadó, nagyon jó munkát végzett, és a javassal úgy gondolom, hogy a felek közötti szolgáltatások nagyobb biztonságban biztosíthatók, és a a megállapodó felek számára a szolgáltatások exportja könnyebbé vál, az Egyesült, az Egyesült Unió számára pedig megfelelő alapokon további nemzetközi kereskedelmi és szolgáltatási körforgásba kapcsolódhatnak be a vállalatok a, a szolgáltatók. Több munkahelyet jelent mindez majd mindannyiunknak. Köszönöm. Köszönöm. Ezzel pedig az utolsó téma, a szavazott magyarázatoknál, ez pedig a 2015 utáni időszakra vonatkozó új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia. Forenza asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dio personalmente abbiamo sostenuto. Frakcióm és én magam is megszavaztuk ezt az állásfoglalás tervezetet, indítványt, azért, mert eh, tudjuk, hogy a parlament újra meg újra követelte ezt. 2015. júniusában már egyértelműen beszéltünk erről a kérdésről, ugyanis a nemek esélyegyenlőségére vonatkozóan 2015 után új helyzetet kellett kialakítsunk, az Európai Parlament pedig mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget biztosítsa. Arról van ugyanis szó, hogy az emberi jogokért állunk ki, határozottan tesszük ezt, és a nemek közötti egyenlőség ennek része. Hogyha mindez a politikai területeken érvényesül, akkor megyünk jó irányba. Köszönöm szépen. Eh, Mikéla Csufrida, szintén egy perc signor presidente onorevoli colleghi la strategia per la parità. a nők és férfiak közötti egyenlőség stratégiájának volt egy határideje two thousand and fifteen ben és minden amit a bizottság two thousand and sixteen ban elénk tud tárni az egy munkadokumentum a two thousand and nineteen ig tartó időszakra. bárki, aki ezt bírálni akarja azért, hogy ez egy gyenge irat, az egyszerűen nem akar szembenézni azzal, hogy a, a nemek közti egyenlőtlenség valódi probléma, és ezzel a nők szakmai életükben anyaként és női munkavállalóként is minden nap találkoznak. Nagyon sok akadályt kellene itt leküzdeni, itt nem csak ideológiai kérdésekről van szó, ez a való élet, szülői szabadság, nyugdíj különbségek, fizetésbeli különbségek. Ezek mind a civilizáció aspektusai. Nagyobb erőfeszítést kell tennünk a nemek közti egyenlőség érdekében, mint egy dokumentum. Köszönöm. Daniel Hennen a következő, aki a listában nincs, úgyhogy Tanya González Penyes kérhet. Köszönöm szépen. A bizottság bemutatott nekünk egy munkadokumentumot, nem pedig egy nemek közti egyenlőségről szóló munkastratégiát. Ebben nincs sem költségvetés, sem célkitűzések, sem mérési mutatók, sem utólagos értékelés. A bizottságnak ez a javaslata a 2015. júniusi állásfoglalásunkkal teljesen szembe megy, Holott közben volt egy konzultáció is októberben. Sajnos ez hátrali visszalépést jelent a nemek közti egyenlőség felé vezető úton. A bizottság ugyanazt mondta, hogy a teljes politikai támogatást élvez ez a téma, a tények ugyanakkor azt mutatják, hogy itt hiányzik a politikai akarat, és Európa továbbra is patriarchális társadalom marad. Nem tudjuk megbocsátani a bizottságnak ezt a tudatlanságot. A nők küzdelme, a nők és férfiak közti egyenlőségért a politikáink középpontjában kell, hogy álljon. Ezért mi támogatólag szavaztunk az indítványra az állásfoglással kapcsolatban. Köszönöm szépen, Monika Makovály, egy percre. Köszönöm szépen. Én támogattam az Európai Bizottság stratégiáját, a 2010 és 15 közötti esélyegyenlőség terén, és támogattam a parlament állásfoglalását, és az Európai Unió esélyegyenlőségi stratégiája vonatkozásában 2015-ig, és én nem azért szavaztam le ezt a javaslatot, mert ellenzem az esélyegyenlőséget, hanem azért, mert nem tartom hatékonynak azt, hogy egyik dokumentumot és állásfoglalást a másik után megszavazva egyiket se hajtjuk végre. Otthon azt mondhatjuk az állampolgárainknak, hogy elfogadtunk egy nemek közötti esélyegyenlőségi dokumentumot, de azt nem mondhatjuk meg nekik, hogy nem is tervezzük végrehajtani. Vegyük komolyan a végrehajtást, és fejezzük be a sorra való elfogadást. Köszönöm szépen. A következő Mici asszony egy percben. Ez a pontát al fatti le commissioni decidit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság újra és újra figyelmen kívül hagyja az Európai Parlament véleményét, akaratát, és a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó dokumentum elszakad mindenféle stratégiától, amely erősíthetné ezt a területet és az EU többi intézményét is korlátozza a végrehajtásban. Ez nem demokratikus ellenőrzés mellett elkészített dokumentum, parlamenti képviselőként én ragaszkodom hozzá, hogy a bizottság új stratégiát állítson össze, amely hosszú távú jövőképet tükröz, és megfelelő esélyegyenlőségi szakpolitikát vonultat fel. Én egy új nőjogi és esélyegyenlőségi stratégia mellett szavaztam az indítványról szavazva valóban erre van szükség. A nők elleni erőszak ellen föl kell lépnünk, javítanunk kell az oktatást, a, a médiabeli szerepet és a nő jogi helyzetet által. Köszönöm szépen. Jerzy Paszpésség következik egy percben. Köszönöm szépen. Nem támogattam az állásfoglalás indítványt ma, a ház baloldala is ezt javasolta. Nem akarom azt mondani, hogy ellenezném az esélyegyenlőségi politikát, de semmiképpen nem támogatom azokat az eszközöket, amelyeket most meghatároztunk. Nem, ugyanis a tőlem, tőlünk balra lévő kollégák által vitatott és javasolt eszközök alig, ha megvalósíthatók. A tanács is alig tudná ezeket elfogadni. Igazán azt kell nézzük meg a politikában, hogy mi az, ami elérhető, és hát ez teljesen más, mint hogyha a papíron leírunk valamit. Engem az igazi politika, a reál politika érdekel, és az, ami megvalósítható. Nézzék meg, mi lett a női kvóta eredménye a vállalatok vezető testületeiben ez, ami a tanács ellenőrzését kiváltotta. Köszönöm szépen, Manikas kollega egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Egyetértek azokkal a képviselőkkel, a többségben lévőkkel, akik zöld utat engednek egy új stratégiának 2015 utáni időszakra. Kértem a bizottságot arra, hogy dolgozza ki a teljes dokumentumot, ne csak a munkadokumentumot. Fontos, hogy ennek tartalmaznia kell azokat az alapelveket is, amelyek az előző stratégia kapcsán tovább vihetünk. Együttműködés alakuljon ki, nem csak az EU intézmények között, hanem az ügynökségek és más EU intézmények között is. A stratégiáról úgy gondolom, hogy a határidő jobb lenne, hogyha 2020 lenne, bár az már az új választási, parlamenti választási időszak utánra esik. Ez az új öt év lenne az új időszak. Köszönöm szépen. Egy percben Jurek kollega. Köszönöm, elnök asszony. Megkaptuk az új dokumentumot a nemek közti egyenlőségről, amely egy nagyon egoista, köldök bámuló megközelítésen alapul. Olyan sok évet töltöttünk el azzal, hogy azt gondoltuk, egyre javul a nők helyzete a társadalomban, de ez nem így van. Milyen kontextusban gondoljuk ezt? Mindez aláásta a házasság kontextusát is és az anya és apa szerepét is a családban. Az abortuszt általában támogatják a tehetős és fiatal férfiak, de valóban ez egy nő számára a megfelelő státusz. Nem, nem szabad tovább haladnunk ezen az úton, ellenkezőleg hátat kell ennek fordítanunk. Európa érdekében el kell távolodnunk ettől az iránytól. Köszönöm szépen, Szoldrova asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben kifejezte nézeteit a bizottság stratégiai dokumentumával kapcsolatban a nemek közti egyenlőség területén. Sajnálom, hogy az Európai Parlament elfogadta azt az indítványt, amely egy új stratégiát kér az európai csúcson, ahelyett, hogy elfogadtunk volna egy olyan dokumentumot, amely konkrét lépésekre koncentrálna, és így valóban javíthatná a nők helyzetét az Európai Unióban. Azok a lépések, amelyeket az Európai Bizottság eh, körvonalaz, eh, Jurova eh, asszony nyomán, azt tudom mondani, hogy ebben a bizottsági dokumentumban olyan lépések szerepelnek, amelyek a munkaerőpiacon javítanák a nők foglalkoztathatóságát, kezelni ezen kívül ez a fizetések közti szakadékot és a nyugdíj szakadékot, gondoskodna az igazgatótanácsokban és a közéletben való jobb képviseletről is, illetve az intézményekben, a vezetésben és a magánvállalkozásokban is. Ehelyett tehát elfogadtunk egy nyilatkozatot. Köszönöm szépen. Stanislav Polcsák, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bonyolult dolog számomra. Nehezen tudom követni a gondolatok menetét ott szeretném folytatni, ahol az előttem szóló abba hagyta, és nem láttam okát annak, hogy miért ne kéne támogatnom ezt az állásfoglalást, hiszen támogatom az esélyegyenlőségi koncepciót. Számomra ennek a kérdéskörnek az a lényeg, hogy az esélyegyenlőség minden alkotmányos dokumentum, illetve egyezmény alapvető elve az Unióban. Az állásfoglalás előrelépést követel meg a nők elleni erőszak elleni küzdelem terén, aztán a munkaidő, a, az oktatás terén, és így tovább. Ezek mind legitim elvárások, és nem láttam egyetlen okot sem, hogy miért ne támogassam, ezért megszavaztam. Köszönöm, és az utolsó felszólaló ebben a vitában, és Sean Kelly, megadom a szót last but hopefully not least. Végül, de remélhetőleg nem utolsó sorban, a férfiak és nők közötti egyenlőség az EU egyik alapvető értéke és a tagállamok, ideértve Írországot is megfelelő lépéseket tettek a nők és férfiak esélyegyenlősége felé. Én úgy látom, hogy a politikai területen lelassult az utóbbi évtizedben ez a folyamat. Írországban az előrelépés dacára a mai statisztikák még mindig jelentős különbségeket mutatnak olyan ágazatokban, ahol férfiak és nők is dolgoznak, illetve részt vesznek, alul képviseltetik magukat a nők a felső vezetésekben. Olyan ágazatokban is, ahol jóval többen dolgoznak nők. Érvényes ez a helyzet, és ez nem elég jó. Nem jó. Ezért is hívtuk fel a tagállamokat arra, hogy tegyenek lépéseket az esélyegyenlőség érdekében az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben, az állam és a magánszektorban is. Írországban közelednek a választások, és az elvárás, hogy 30%-a a jelölteknek legyen nő, ez jó irányba tett lépés. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak a vitát és a szavazatmagyarázatokat. 15 óráig felfüggesztem az ülést.